Pan prezeda! Az elnök. So good morning, colleagues. Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, és elkezdjük a szavazást. Nagyon sok eh, napi rendi pontunk van. ügyrendi kérdést szeretne feltenni Karim képviselő. Parancsoljon. Elnök úr, a Figaro ma délelőtt arról számolt be, hogy az elmúlt héten egy újságíró nem csak hogy belépett az Európai Parlamentbe egy fegyverrel, hanem eh, Károly Herceghez is eh, közel férkőzött, Ebben a házban aggódunk a biztonság miatt, éppen ezért biztosítani tud-e bennünket arról, hogy komolyan veszi ezeket a problémákat, és az áttekintést, amit a bűró készít titokban, nem egy felesleges feladat lesz, hanem a biztonság gyökeres megreformálását eredményezi majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, Karim úr. Biztosíthatom őt arról, hogy nagyon komolyan vesszük ezt a témát, és az elnökök értekezlete foglalkozik vele. Biztos lehet tehát abban, hogy a parlament megfelelő figyelmet szentel az ügynek. Nagyon komoly problémáról van szó. Now we can start with the votes. In the lights of Elkezdhetjük a szavazást. A média törvény a Magyarország kapcsán, amelyet mai szavazáson nyújtott, nyújtottak be, át, át kell, hogy dolgozzák ezt. Éppen ezért azt javaslom, hogy az ügyrend 177-es szabályának értelmében halasszuk el a szavazást. Az új határidőkről a döntést az elnökök értekezlete hozza majd meg csütörtökön, március 3-án. Ki szeretne mellette szólni? Nobody wishes to speak in favor. Senki nem szeretne mellette szólni a javaslatnak? Ki szeretne ellene szólni? There is a lady at Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy a legutóbbi fejlemények után, amivel a biztos foglalkozott, de a parlament ezzel még nem foglalkozott, el kell, hogy halasszuk az állásfoglalás indítványról szóló szavazást, hiszen el kell tudni fogadni eh, majd az új fejlemények értelmében ezt a szöveget. Ez mellette szólt, ki szeretne ellene szólni a korábbi javaslatnak? Ha senki, akkor szavazunk. Ki támogatja az elhalasztását a szavazásnak? Ellene ki van, tartózkodás elfogadva, tehát el fogjuk halasztani az erről a pontról szóló szavazást. A következő pont. Zalba Bidegány jelentése az EU-Kórea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldali védzáradéka. A teljes szövegről szavazunk. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A módosított szöveg mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 56-os mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 57-es mellett élene, tartózkodás, elfogadva. A jogalkotási állásfoglalási indítványról szavazunk, név egy szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenkinek volt ideje szavazni? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő pont Kalfin úr jelentése az Európai Unión kívül projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia. Van szóbeli módosító indítványunk, Kalfin úr parancsoljon. Chair, dear colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A mediterrán térség országaiban bekövetkezett demokratikus változások tükrében, illetve a bevándorlási hullám miatt szeretnék szóbeli módosító indítani, benyújtani néhány számmal kapcsolatban a szövegben. A következő a módosító indítvány az egyes függelékben. 13 milliárd szerepeljen és a mediterrán országoknál pedig 9 milliárd 700 millió. Tehát a kettes bekezdés egyes paragrafusában, egyes pontjában a megfelelő szám 29 milliárd 567 millió, és az általános mandátum pedig 27 millió, milliárd 567 millió. Köszönöm szépen, Kalfin úr, van -e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincsen. Az egyes módosításról szavazom, megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második eh, módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Hogyha vannak problémáik a szavazógéppel kapcsolatban, akkor küldünk technikust. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A módosított javaslatról szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalási indítványról szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő pont Stördi képviselő jelentése szabadkereskedelmi megállapodás az EU és a koreai köztársaság között. A jelentéstevő szeretne szólni. Parancsoljon. Uh, Chairman, and everybody wants to rush mivel mindenki siet, köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak és az tevőknek Egy áttörő jellegű szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, és a parlamentnek óriási lehetősége van arra, hogy támogassa ezeket az elképzeléseket, ezek fantasztikus eredményt hozhatnak a jövőben. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm. Ezt a fantasztikus szabadkereskedelmi megállapodás név szerinti szavazásra bocsátom. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Gratulálunk Sztördi úrnak! A következő hét állásfoglalási indítvány az egyiptomi helyzetről. 9-es bekezdés részenkénti szavazás első szavazás mellette ellene tartózkodás elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, tízes bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 11-es bekezdés első rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 15-ös bekezdés. Első rész. Név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. A teljes elfogadási indítvány mellett ki van, ellene, tartózkodás. Elfogadva. Három másfogási indítványról szavazunk a Duna régióra vonatkozó Európai Unió stratégia végrehajtása. Visszavonták az első módosítót, teljes állásfoglás indítványról szavazunk, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva egyértelműen elfogadta a többség. Hat indítványról szavazunk a jogállamiság Oroszországban. A teljes állásfoglalási indítvány mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő a deveállásfoglalási indítványa a Világbank energiastratégiája. A kettes bekezdése kezdjük első rész mellett, ki van ellene, tartózkodás elfogadva, a második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A második részről szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadva. ötös módosító mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell még egyszer, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második módosító mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes bekezdés részenkénti szavazás első mellett ki van. Ellene tartózkodás ellenőriznünk kell elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Tízes bekezdés. Részenkénti szavazás. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az ápreambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. C. Preambulum bekezdés, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, az állásfoglás indítványról szavazunk mellette, ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Gratulálunk! A következő hat állásfoglalási indítványról szavazunk. Európa 2020 a téma. Hármas bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás Elfogadva a második részt, néz szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva Bulman úrnak szóbeli módosítója van, parancsoljon. Danke, danke schön, Herr... Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében egy szóbeli módosító javaslatot terjesztenék elő annak érdekében, hogy a gender politik eh, stratégiáját és a esélyegyenlőséget erősítsem. Angolul olvasom föl. Insists that gender equality is... Ragaszkodik ahhoz, hogy a eh, gender egyenlőség nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió elérje a 2020-as stratégiában rögzített célokat, illetve a női munkavállalókat szakképzésben kell része, részesíteni, és meg kell szüntetni a nők és férfiak fizetése közötti szakadékot. Köszönöm. Köszönöm. Van-e valaki ellene? Senki? Akkor szavazunk a szabadi módosító indítványról. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 12-es bekezdés részenkénti szavazás. Név szerinti mind a kettő első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Még nem? Mindenki szavazott? Igen, lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as bekezdés, részenkénti szavazás, mind a kettő név szerinti szavazás. Első részről megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 20-as bekezdés. Név szerinti első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Néven, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. 21-es bekezdés, első rész név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, név szerinti szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as bekezdés, első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Elnézést. Megnyitom a szavazást, nem lezárom. Elnézést. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást most. Elfogadva. kertes módosítanítvány mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 26-os bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. És most az egész állásolásról szavazunk, mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. And congratulations! Gratulálunk! Következő állásfoglalásra irányuló indítvány, a Foglalkoztatás és Szociális Bizottság állásfoglalásra irányuló indítvány, a tagállamok foglalkoztatási politikáival kapcsolatos iránymutatások végrehajtása. Négyes bekezdés, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, nagyon egyértelmű többséggel, hetes bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 19-es bekezdés részenkénti szavazás első rész, mellette ellene tartózkodik, elfogadva, a második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ügyrendi kérdés. Entschuldigen Sie das Verfahren auf. Elnézést kérek, nem akarom megszakítani az eljárás, de nem működik a szavazógépen. Mindjárt küldünk akkor egy műszaki szakembert önhöz. We vote on the resolution. Az állásfoglalás egészéről szavazunk mellett ellene tartózkodik. Elfogadva. egy jelentésről szavazunk, Beres asszony jelentése, a tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások. A jogalkotási állásfoglalásról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenkinek volt ideje szavazni. Lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. Következő hat állásfoglalási indítvány az emelkedő élelmiszerárakról, ötös módosító indítvány, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos módosító indítvány, megnyitom a szavazást, név szerinti. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 8-as módosító indítvány, név szerinti, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is már elutasítottuk. Az előzőkhöz hasonlóan ötös bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik. elfogadva, második rész mellette ellene tartozkodik elfogadva. Ellenőrizzük. Rendben, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. A második részről. Ötös bekezdés. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, igaza volt. 9-es módosító indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hatos bekezdés, részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Tízes bekezdés, részengedi szavazás első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de jobb, ha elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadtuk, úgyhogy legközelebb kérem, hogy emeljék fel rendesen a kezüket. 13-as bekezdés részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. 11-es módosító indítvány név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as után a 10-es módosító indítvány. Név szerinti megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 5 szavazat különbséggel. 21-es bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 23-as beketés három részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektro- elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát a harmadik részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es bekezés, ez is részenkénti szavazás három rész, első rész mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodik elfogadva, harmadik rész, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva három szavazat különbséggel. Kettes módosító indítvány mellette, ellene tartózkodik, elutasítva egyes módosító indítvány mellette, ellene, tartózkodik elfogadva. Hármas módosító indítvány mellette, ellene. Ez nem egyértelmű. Úgy tűnik elfogadtuk, de elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes magas indítvány mellette, ellene, tartaszkodik, elutasítva. D. Preambulum, részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartaszkodik elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodik elfogadva, és az egész állásfoglalási indítványra most szavazunk mellette, ellene tartózkodik elfogadva. Kollégák, a szavazást ezzel megtettük. Köszönöm szépen az együttműködést. 28 perc és 30 másodpercig tartott a szavazás, és most jön a szavazás magyarázata. thank Now we will have the explanation of the Szavazatok magyarázata. Zába Bidegány jelentésével kezdjük. Mikolási úr van a listámon.